Okay, friends, uh, prepare... Kedves barátaim, készüljünk fel a szavazásra. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Kérem, helyezzék be a szavazókártyát a szavazógépbe. Mindenki készüljön fel, mert hamarosan megkezdjük a szavazást. Okay, friends, are we ready for... Kedves barátaim, felkészült mindenki a szavazásra? A munkavállalók kiküldetéséről szavazunk, mégpedig a szolgáltatás nyújtás keretén belül Elizabeth Mora Sártyé és Jongérius kolléganő a jelentéstevők. Azzal kezdeném, hogy bejelentem, hogy az e-kompromisszumot név szerint kell megszavaznunk, hogyha 11 képviselő támogatja, e kompromisszum. De még nem tartunk ott, ez csak előzőleg szerettem volna bejelenteni. A B kompromisszum az első, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 257-es módosító, ez okafogyottá vált, 258 következik. Az IMCO 25-tel együtt szavazunk erről, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 258-as módosítót, az IMCO 25-össel együtt. A néppártnál kettővel többen szavaztak, egyel többen, most már rendben van. Lezárhatjuk a szavazást? Lezártuk a szavazást? 34 nem szavazattal elutasítva, világos az eredmény. 259-es módosító, ezt visszavonták. 260-as módosító, ez okafogyottá vált. Nem, mégis szavazni kell róla, helyesbít az elnökasszony, a 260-asról szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítva. Haladunk tovább, 262-es módosító, Elnézést, mondja az elnök azt, hogy még nem szoktam hozzá ehhez az új szavazólistához. 262-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 261-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók Még egyszer, a F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. ös a 343-assal együtt, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Júri 29 mellette, ellene, tartózkodók Szerintem jobb lesz ellenőrizni. Ellenőrizzük a Gyuri 29-est. Megnyitom a szavazást. A néppártnál egyel többen szavaztak. Most már rendben van. Lezárom a szavazást, három szavazatnyi többséggel elutasítva. 276, 277, 280, 278, és még néhány oldalnyi módosító a 12-es oldalig. Ezek mind okafogyottá váltak. A következő a 311-es a 12. oldalon. Megnyitom a szavazást. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodók elutasítva. Tizenhetes oldal, 349-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 351-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Lapozunk. A 38-as oldal következik. D kompromisszum. D kompromisszum a 38-as oldalon, mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. haladunk tovább, ismét lapozunk, a 49-es oldalra, A kompromisszum. 49. oldal, ki van mellette, ki, tart, ki van ellene tartózkodók elfogadva. A következő az 51-es oldalon az e-kompromisszum név szerinti szavazást kértek. Ki támogatja, hogy név szerint szavazzunk? Akkor név szerint szavazunk az elkompromisszumról. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást az elkompromisszummal kapcsolatosan. Haladunk tovább. 52-es oldal. A 490-es módosító következő, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. G kompromisszum, 54. oldal mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 55-ös oldal, az 500-as a következő, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Júri 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57. oldal, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58. oldal, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59. oldal, 520-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 60. oldal, szóbeli módosítás, van-e valakinek megjegyzése szóbeli módosításról? Van-e valakinek ellenvetése? Nem szavazunk a szóbeli módosításról. Haladunk tovább, jé kompromisszum. Még mindig a hatvanadik oldalon vagyunk, ki támogatja a jé kompromisszumot. Ellene. Ki van a J kompromisszum ellen? Tartózkodók? Elfogadva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a J kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30 szavazattal. Megyünk tovább. 61. oldal. 36-os módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 37-es, ki támogatja, a 37-es módosítót, ki ellenzi tartózkodók elutasítva. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 39-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 43-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 40-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 42-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, M kompromisszum a 64-es oldalon mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 65. 65. oldal M kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 66. oldal Juri 3-as mellette, ellene elfogadtuk. 60 nyolcasról nem kell szavazni, ó kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hatvannyolcadik oldal, 84-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, elutasítottuk. Pál kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ugrunk, 70. oldal Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 72. oldal, Imkó 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 102-es együtt a 103-assal, pontosabban az utóbbit visszavonták, 102-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76. oldal, hetvenhetedik pontosabban, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. X kompromisszum a 78. oldala mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 79. oldal K kompromisszum. Igen, azaz. A 143 as visszavonták, ezért jön a K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83. oldal, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85. oldal, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt a V kompromisszumot most géppel szavazzuk meg. Valéria kompromisszum Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lépjünk a 88. oldalra. Imkó 20-as és a 200-as módosító együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 89-es és 203-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. harmadik oldal jön, az E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk és a 224-es, ja nem kell róla szavazni, bocsánat, akkor 225-ös mellette ellene tartózkodás én nekem úgy tűnt, hogy elutasítottuk, de nézzük, akkor géppel is 225 lezárom Huha, egy szavazattal, vagy hát kettővel elutasítottuk. AA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. AB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97. oldalon van a 244-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőriznünk kell. A 244-esről kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 246-os mellette ellene tartózkodás újra kezdjük. 246-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 247-esen akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az utolsó kompromisszum mellette ellen tartózkodás az AC elfogadott. 253-ast visszavonták időközben és akkor így következhet a zárószavazás a módosított jelentéstervezet egészéről. And the vote is... Nyilván géppel szavazunk. Mindenki szavazott? Mindenkinek sikerült a szavazás? Akkor lezárom. 32-8 arányban 13 tartózkodással elfogadtuk ezt a szöveget. Most a mandátumot is meg kell szavazni, a tárgyalási mandátumot. Legalább 28 igen szavazat kell, hogy ez meglegyen. Elindítom a szavazást. A tárgyalási mandátumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Megvan a 28 igen szavazat bőven, 44-8 arányban. We have a. Shall we start with the minority? Madame la Présidente. We sorry, uh, Madame Chartier, uh, you will get the floor very... Megkapja Chartier asszony mindjárt a szót, csak Labagyova asszony egy kisebbségi közleménnyel szeretne élni, még a szavazást kiegészítendő. Maten úr, ön akarja ezt előadni végül? Egy percben teheti meg. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés során el kell mondjanunk, hogy a Nemzetek Szabadságának frakciója nem ért egyet ennek a jelentésnek az elkészítési módjával. Volt néhány konszenzusos erőfeszítés a jogalkotás megszigorítására, de úgy gondoljuk, hogy ez a szöveg nem megy elég messzire, és ezért nem tudjuk ezt aláírni, nem tudjuk a nevünket adni hozzá. Madam Labajova, you had not asked for a minority uh, statement. Uh, thank you so much. Ön is tehet egy kisebbségi nyilatkozatot, ha kíván. Azt hittem, ezt írásban kell, de szóban is elmondhatom. Azt hiszem ez írásos nyilatkozatot igényel. Szerintem nem értük el ezzel a szöveggel azt a fajta egyensúlyt a munkavállalók szabadsága és más szempontok között, amit lehetett volna, ezért személy szerint én nem tudom ezt támogatni. Morel Sárki asszony, most kap szót, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm, hogy nagyon ügyesen vezette ezt a mai ülést. Tamás Endel nevében, a bizottságunk nevében is szeretnénk köszönetet mondani, mert ennek a szövegnek hatalmas a jelentősége a szociális Európa szempontjából. Itt egy új irányel fog létrejönni, és jó, hogy a parlament az foglalkoztatási bizottság ennek az új Európának a zászló, zászlóvívó vője lett. Köszönöm minden kollégának a munkát, de főleg Agnes Jungernek, aki kéz a kézben velem együttműködött, és persze nyilván a szakbizottság titkárságának a szakmai, politikai támogatást, és fel sem tudom sorolni, hogy ki mindenki vett ebben a bonyolult munkában részt, de nagyon hálásak vagyok, hálás vagyok, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, ideértve az árnyék előadók munkáját is, akikkel 18 hónapon át izzadtunk azért, hogy egyensúlyos szöveg szülesen egész Európára alkalmazható munkavállalók érdekeit szolgáló minden vállalkozás típusnak megfelelő. Köszönöm, köszönöm a szakbizottságnak ezt a támogatást. Köszönöm szépen. Mielőtt teljesen megy a hangom, hadd mondjam azt el, hogy van itt két erős nőnk. Hát ez nem gyönyörű. Next meeting. Következő ülésünk időpontja október 19 9-től 12.30-ig itt Brüsszelben. Thank you. Köszönöm szépen.